kérdés megválaszolásáról van szó. Egy szóbeli választ igénylő kérdésről, amelynek a tárgya a hatodik vízügyi világfórum. Most pedig az előadónak, Richard Zébernek adom meg a szót 5 percben. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament a hatodik vízügyi világfórummal kapcsolatban egy állásfoglalást dolgozott ki, ezen a héten került erre sor. Sajnos sokan nem tudtunk elmenni erre a világfórumra a plenáris hét miatt, ugyanakkor szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez a hatodik vízügyi világfórum, és arra is emlékeztetnék, hogy az ENSZ 2010-ben már jóvá hagyott egy határozatot, amely meghatározza, hogy az embereknek joguk van az ivóvízhez az alapvető vízellátáshoz. Ezt kellene kiinduló pontként tekintenünk ehhez az állásfogláshoz. Emlékeztetnék még néhány számadatra. A, vi, a Föld egy kék bolygó, a nagy része sós víz, 1,4 kubik milliárd víz, és csak 2,5%-a ennek felhasználható víz en, az édesvizek nagy része a talajvízben található, és a tényleges emberi felhasználásra ennek gyakorlatilag csak egy százaléka áll rendelkezésünkre, ez 200 ezer kubik köbkilométer. Ennek nagy részét felhasználjuk, és hogyha megnézzük víz, a víz felhasználását világszerte, ez kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a népesség, akkor meg kell nézzük, hogy hogyan tudjuk hosszú távon biztosítani a víz rendelkezésre állását. Jelenleg ennek a víznek a 70%-át a mezőgazdaságban használjuk fel öndöztésre, e, további jelentős részét az ipar használja fel, és 8%-át a háztartások. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a városiasodás nagyon nagy méreteket ölt, főleg a fejlődő világ országaiban, és az előrejelzések szerint a fejlett világban 2050-ig 50%-kal növekedni fog a vízhasználat és ha figyelembe vesszük a számokat, azt, hogy 2050-ig valószínűleg 9,3 milliárd ember fog a bolygón élni, 70%-kal több élelmiszerre lesz szükségünk, akkor elképzelhetjük, hogy mekkora vízmennyiségre lesz szükség. Ugyanakkor vannak pozitívumok is, amelyeket meg kell említeni. Először is az első millenem új fejlesztési cél az tiszta ivóvízhez való hozzáférés, ezt sikerült elérni, gyakorlatilag ezt sikerült túllépni is, és most 89 százalékos ez az arány, és a közeljövőben talán 92 százalékot is elér. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy ha előre szeretnénk lépni, hogyha sikereket akarunk elérni a vízzel kapcsolatos kihívásaink terén, akkor a gazdasági fejlődést meg kell változtatni, hiszen a kínai és az indiai lakosság tiszta ivóvízhez való hozzáférése megvalósul, de fekete, a Fekete-Afrika országaiban még kevés pozitívumot tudunk csak megemlíteni. Ugyanakkor azt is jónak tartom, és kollégáim is ezt tudják, hogy a hatodik vízügyi világfórum szlogenje az, hogy itt az ideje a megoldásoknak. Számos állásfoglalást elfogadtunk már, most elérkezett annak az ideje, hogy ezeket a gyakorlatba is átültessük. A világfórum pedig 12 kulcs prioritást akar most kidolgozni, három prioritást élvező céllal. Egyrészt az emberek jólétét biztosítani, másodszorban, hogy kék maradjon a bolygó, ezt kell elérnünk, és végezetül hozzá kell járulnunk a gazdasági fejlődéshez is. Mit tegyünk tehát ahhoz, hogy elérjük ezen célokat? Ezzel kapcsolatban vázoltunk fel néhány gondolatot ebben az állásfoglalásban. Egyrészt javítanunk kell az adatgyűjtés helyzetén, ugyanis kevés a ténylegesen megbízható adat. Nem tudjuk, hogy a felhasználás mértéke milyen, a pazarlás, illetve a szennyezés mértéke milyen. Ehhez egy megfelelő politikára van szükség. Másodszorban a víz árterületekre is oda kell, jobban oda kell figyelnünk, ezt a koncepciót a szerepre ki kell terjesztenünk. Van egy ENSZ állásfoglalás is ezzel kapcsolatban, de ez kulcsfontosságú. Az államok határon átnyúló együttműködésre kell, hogy törekedjenek, hiszen tudjuk, hogy a víz számos konfliktus forrása, de komoly esélyek rejlenek az együttműködésben, és ezáltal a békét is lehet biztosítani, és ez a béke megőrzéséhez is hozzájárulhat. Központi fontosságú az is, hogy a döntések a jövőben figyelembe vegyék a vízzel kapcsolatos kérdéseket. Ez vonatkozik a mezőgazdaságra, az iparra, az ipari termeléssel kapcsolatos döntésekre. És végezetül, elnök úr, a víznek van egy nagyon fontos regionális komponense. Egyes területeken nagyon véges a víz, máshol túl sok víz áll rendelkezésre. Ezt is figyelembe kell venni. Commissioner, you have the floor. Köszönjük szépen. Biztos asszony, öné a szó. János Potocsnyi kollégám nincs ma itt, úgyhogy ő kért meg, hogy helyettesítsem. Örülök, hogy magam is ott lehettem röviden a Marseille fórumon, mint ahogy Gorgieva kollégám is. A miniszteri nyilatkozat megírása során Franciaország, amikor ezt megfogalmazta, a bizottság is ott volt. És ez azt mondja ki, hogy az EU az utóbbi évtizedekben már haladó vízügyi politikát folytatott, és a vízügyi keretirányelv elfogadása óta a vízgazdálkodási politika valamennyi EU vízre vonatkozik, és 2015-re integrált rendszer válik. Ez minden érintettet összefog, és minden a vízi környezetre nehezedő nyomást megpróbál kezelni az adminisztratív lehetőségeink belül. Az EU ezt a megközelítést világszerte terjeszti. De erőfeszítéseink ellenére a vízgazdálkodási célok még korán sem mondhatók elértnek virtuális vízgazdálkodás a jövő útja, minőségi és mennyiségi szempontból is alkalmazkodnunk kell a klímaváltozás kihívásaihoz, figyelembe kell vennünk azt a vízgazdálkodási politika megfogalmazásakor. A bizottság ezt a vízügyi fórumot a saját honlapján is támogatja, és egy közös platform kialakítására törekszik, például az árvízvédelem területén is. Globális szinten pedig az EU elkötelezett a fejlesztés együttműködés mellett, az integrált folyó mellett a, millenniumi célok megvalósítása és a multi vagy több szintű kormányzás elve mellett. Az új irányelv fogja megfogalmazni a jelenlegi kihívásokra adható legjobb választ, de folyamatos hatástanulmányokra van szükség hét konkrét területen. Földgazdálkodás, gazdasági hatások, a víz ár alakulása, a vízszennyezés, a víz felhasználás hatékonysága, a célok elérése ezen a területen, illetve az ágazati és nemzeti folyógazdálkodás. A blueprintet, a tervezetet ki kell egészíteni a magánszélával kötetendő szerződésekkel. A tervezet új típusú kormányzati igazgatási struktúrákat fontol meg, próbálja csökkenteni az igazgatási terheket, a vízgazdálkodási politikára vonatkozóan pedig új statisztikákat használ föl, és minden információs rendszert javítani kíván, amely segít a roadmapben megfogalmazott célok elérésében. Végül pedig a tervezet az EU elkötelezettségét is megerősíti a korábban kitűzött célok mellett, a teljes körű vizellátottság kiépítése mellett, és a Geoplus 20 konferencia tükrében. A a fejlődő országokban pedig támogatjuk az integrált vízgazdálkodási fellépéséket, és megpróbáljuk az EU kezdeményezéseit népszerűsíteni. A Világfórum kiegészíti a bizottság Agenda for Change című menetrendjét, amelyben a legfontosabb célokat fogalmaztuk meg az EU fejlesztési politikájában. Köszönöm szépen. Most pedig a vitát folytatjuk a frakció nevében hozzászólókkal. A következő hozzászóló a néppárt nevében Sophie Okonyi, másfél percet Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A vízhez való hozzáférés, a víz tisztítása, a csatornázása nagyon fontos mindenki számára. Éppen ezért nagyon is örültem annak, hogy részese lehettem ennek a szobeli de Richard Zéber úrral közösen készítettük el ezt a szobeli hogy a világ vízfóruma kapcsolatos kockázatokról beszámoljunk. Nagyon fontos az életkörülményekhez, több milliárd ember életéről van szó. Én egy olyan Burkina Fázóban jártam, ahol nincsen folyóvíz, nincs áram. Ott éltem az emberek között, állandó, álló vízzel találkoztam. Láttam, hogy milyen nehézségeket jelent ez az embereknek. Nagyon sok gyermek megbetegszik, nagyon sok az aggodalom. Örülök annak, hogy arról értesülhettem, hogy az ENSZ Millennium Goal célkitűzések egyikét, elsőjét meg lehetett valósítani. 2015-ben a vízhez hozzá nem férők száma más felére csökkent, szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy minél több ember fér hozzá a vízhez. Ez a siker azt mutatja, nem szabad sosem megtorpani, és az eredményt meghozza az erőfeszítésünk. Még egyszer szeretném három gondolattal kiegészíteni a hozzászólásomat. Először, mint említettem, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, az ENSZ milleniumi célkitűzését elérjük. Nagyon fontos ugye a csatornázás, a köztisztaság, a közegészség, nagyon fontos a különleges vízgyűjtő medencék esetében a szennyezés gyökerénél kezelni. Aztán, ha megtetszik, egy százalék, Ez egy olyan elv, egy százalék szolidaritás a vízét, ez egy olyan elv, amit Franciaországban alkalmaztunk, Burkina Fázóban például mi ezt az elvet alkalmaztuk. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták nevében Szárbú asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament állásolás indítványa világos üzenetet fogalmaz meg a Világ Vízfórum számára. A víz egy olyan forrás, amely mindenki nem egy termék, nem egy piaci áru, amely kisebbség része, részére áll csak rendelkezésre. Nagyon fontos a higiénia, ez egy emberi jog, a vízhez való hozzáférés. A központi politikai üzenet, szeretném, ha ezt megfogalmazzák más számára. A szobeli kérdés szól három nagyon fontos elemről. Nagyon fontosak ezek. A víz felhasználása a mezőgazdaságban nagyon fontos. A felhasznált, ó, a felhasznált víz a mezőgazdaságban használják a legnagyobb részét. Néhány országban 80-90%-ot ér el ez az ö, arány. A vízhez való hozzáférést csak úgy lehet garantálni, hogy ha megfelelő több élelmiszert kevesebb vízzel lehetővé tevő technológiák alkalmazása. A cél elérés érdekében meg kell erősíteni ezen új technológiák alkalmazását. Támogatnunk kell az Európai Unió gazdáit is ebben, akik használják ezeket az új alacsony felhasználású technológiákat, a harmadik országokból érkező gazdák számára az akadályokat el kell hárítani. Nagyon fontos tehát, 30%-át elpazaroljuk a víznek a mezőgazdaság területén. Nagyon sok, nagyon sok víz elvíz a tápláléklánc egyes elemeinél hogyan lehet a vízhez való hozzáférés garantálni? Ez egy másik problémához is kapcsolódni globális, ez ugyanúgy, mint az élelmiszerbiztonság. Azok a témák, amelyek ehhez a biodiverzitáshoz kapcsolódnak, és a klímaváltozáshoz, nemzetközi fórumra van szükség, amely ezeket a kérdéseket globálisan kezeli. Remélem, hogy az Európai Unió tárgyaló partnerei Marseille-ben ezt az információt közé teszik, ugyanúgy, ahogy ritka az ENSZ-nél. Köszönöm szépen, most pedig a szabad demokraták nevében Janker Brandi kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a vízről beszélünk, és arról, hogy a víz mennyire fontos világszerte, akkor gyakran a Világbank elnökét idézzük a 90-es évekből, aki azt mondta, hogy ha ebben az évszázadban a háborúkat az olajért vívták, a jövőben a víz lesz a háborúk tárgya. Ez sajnos egy előrejelzés volt, ami, ami ma igaz. Ugyanakkor gyakran megfeledkezünk sok mindenről. Ő még azt is mondta akkor, hogy ha ezt a nagyon fontos kincset nem kezeljük jobban, nem tudunk vele jobban gazdálkodni, akkor komoly problémákkal szembesülünk. A vizet számtalanszor felhasználhatjuk, de megfelelő módon kell gazdálkodnunk vele. És éppen erről volt szó, erről van szó Marseille-ben és a Rio Plus 20 konferencián is. Ezen a héten közzétették az ENSZ vízzel kapcsolatos jelentését, ami szintén riasztó ugyanakkor nem teljesen borulátó. Vannak benne kritikus elemek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a talajvíz felhasználása túlzott méreteket ölt Kínában, Kaliforniában és a világ egyéb területein. Ez egy komoly probléma. Ezzel minden bizonyal kell foglalkozni, és azzal is, hogy hogyan meríti ki a mezőgazdaság a talajvizet. Ugyanakkor vannak egyéb fontos kérdések is. Tegnap a Dán soros elnökség Kínával egy megállapodást kötött, amelynek értelmében több technológiát importálunk Kínába az elkövetkező tíz év során. 500 millió eurót fog Kína az elkövetkező tíz év során a vízgazdálkodásba fektetni. Hiszen a víz egy gazdasági tényező is, a vízzel való gazdálkodás. És erről döntenünk kell Rióban is. Fontos, hogy a nemzetközi szinten jobban kezeljük a kérdéseket. Köszönöm szépen. Rivázi asszony következik az Alden nevében egy percre. Elnök úr, először is egy jó pluszpont. Mi is ez az indítvány a vízről? Az azt mutatja, hogy az európai parlamentnek jó szándékai vannak, de néhány problémára szeretném felhívni a figyelmet. Először is a víz kezelésére. Jelenleg már szemben ott van a világvízfórum tudják, hogy nagyon sokat kritizálják azt az érdekellentétet, amely a FISZFORUM elnöke között van, Louis Fusson úr, aki ugyanakkor elnöke a Marseille Veolian fióknak, tehát a víz ügyi cégnek. Na most a víz, ez egy közjó kell legyen a világ minden területén. A vízkezelésnél nagyon fontos, hogy a helyi hatóságok kezelésébe kerüljön a helyi víz. Ez a fórum egy nyilatkozattal zárul, amely arról szól, hogy a magánberuházás garantálja a vízhez való jogot. De hát ez egy probléma, mert az európai országok szintjén is, de az AKC országok szintjén is probléma. A második probléma a víz és az egészség. Amikor látjuk, hogy a vízfogyasztásból, nem iható vízfogyasztásból, vagy szennyezett vízfogyasztásból adódik a betegségek több mint 80%-a, valóban nagyon fontos a vízkezelésbe eh, befektetni. Nagyon fontos az ipari szennyezés által okozta problémák feloldása. A 70%-a felszállt vizeknek eh, szennyezett. Aztán a harmadik kérdés, víz és energia. Nem lehet a vizet semmivel sem helyettesíteni. Ami a gáz, eh, a palaggáz kezelés életé, ugye ez a víz rétegek szennyezéséhez vezethet. Az USA-ban és Kanadában számíthatnak arra, hogy a különböző víz rétegek, a felszín alatti vízrétegek szennyeződhetnek. Köszönöm szépen. Eh, Köszönjük mi is. Miroslav Ucki következik egy percben. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Gyakran azt mondják, hogy én túlzottan kritikus vagyok az EU környezeti politikájával szemben, de ami a vízvédelmet illeti, én nagyon támogatom az összes előttem felszólalót, ugyanis a víz világszerte óriási problémát jelent, és a nem megfelelő vízgazdálkodás és a víz nem kellő védelme hatalmas probléma. Ezért támogatom ezt a jelenlegi világfórumot, és az állásfoglalási indítvány tervezetét is, talán egy kivétellel, amikor Kelly úr azt mondja, hogy a víz az egész emberiség kincse, ami igaz, akkor azt is gondolja, hogy ez a profit egy forrása, de ha ezt a részét is elfogadjuk a gondolatnak, akkor ez számos országban aláshatja a vízgazdálkodás alapjait, elvi alapjait, ezért fel szeretném hívni Zéber úr figyelmét arra, hogy a nem jogszerű profitszerzésre való kihasználásra a víznek az ugyancsak súlyos probléma. Köszönöm, elnök. Köszönjük szépen. Mátyás kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna egy példát felvázolni. Portugáliában állami pénzekből és európai támogatásokból sikerült garantálni azt, hogy 98%-os az ivóvíz lefedettség, és 90%-os a köztisztasági lefedettség. Ezt a portugál és európai adófizetők finanszírozták, most pedig mi történik? Privatizálni fogják a vizet Portugáliában. Hogy miért vázoltam itt fel ezt a példát? Azért, mert ez egyértelműen bemutatja, hogy rosszul gazdálkodunk a vízzel Portugáliában, Európában és az egész világon. A vizet úgy kezeljük, mintha egy árucik volna. A víz ugyanakkor egy közjó, nem pedig egy üzlet, egy véges jog, egy véges áru, és mindenki hozzá kell, hogy férjen. Nem szabad fizetni érte. A vízforrásokat meg kell őrül, őriznünk, nem szabad elfecsérelnünk ezeket, vagy szennyezni őket. A víz egy jog, egy alapvető emberi jog és hogyha üzletelni próbálunk, ha profitra próbálunk szert tenni a vízzel, akkor az olyan lenne, mintha műanyag zacskókban árulni kezdenénk, már pedig ez nem lehetséges. Az embereknek biztosítani kell a vízhez való hozzáférés. Köszönöm szépen, Matias asszony. Páska kollega következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos asszony. A víz bolygónk legfontosabb erőforrása, az élet alapvető feltétele. A költségvetés, az ipar, a mezőgazdaság is mind belőle él, és általa határozzuk meg, hogy hol érdemes élni, hol kell élelmiszert termelni. Az emberi ö, test 60%-a is víz, és egy korábbi időszakban is leszögezték költők, írók, hogy a víz az egy csoda. De a víz mennyisége, korlátozott minősége romlik, és így minden életfeltétel és az élet minősége is romlik. Ahhoz, hogy új víz erőforrásaink legyen, a, legyenek, ahhoz meg kell tanulnunk óvni, védeni, minőségét őrizni a víznek, szigorú védelemre van szükség, a források védelmére, és hatékony ipari felhasználás szabályozására, megfelelő intézkedésekre, hogy a jövőben egy csepp vizet se pocsikoljunk el. Köszönjük szépen! Most Stadler kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Már a víz világfórumának az eddigi ülésein is komoly volt az erőfeszítés, hogy megpróbáljuk jobban szabályozni a vízzel való gazdálkodást és a vele való takarékoskodást. Köszönöm Zéber úrnak, hogy a 2000. október 23-ai irányelvet, a víz keret irányelvet megemlítette, amely a vízütő területek gazdálkodásával foglalkozik meg kell próbálni átállni egy másfajta vízgazdálkodásra. Az ivóvízért és a, a tiszta vízért díjakat kell fizetni, hogy takarékosabban bánjunk ezzel. Egy kérdésem volna a biztos asszonyhoz. Jó néhány országban, idestova már 12 éve, a víz keretirányelv átültetésénél problémák figyelhetők meg, hiányosságok. Lett volna idejük az országoknak, hogy ezt átültessék a gyakorlatba. Nem történt azonban ez meg. Három éve számos ország ezt nem tette meg, mint hazám Ausztria sem. Jó lenne, hogyha a soron következő világfórumoknál az Európai Bizottság hangsúlyozná a keretirányelv átültetésének fontosságát, és ügyelne erre mert úgy gondolom, hogy minden határozatnál megfigyelhetők hiányosságok, maga a határozat alapjában véve helytálló, és ez az Európai Parlament üzenete a vízügyi világfórumhoz, és éppen ezért támogatni is fogom. Köszönöm szépen, Stadler úr, most pedig további képviselők kapnak szót a frakciók nevében, Szonik képviselő először. Köszönöm, elnök úr. Nagyon kevesek vannak tisztában azzal, hogy az emberiség 40%-a nem fér hozzá tiszta ivóvízhez, és több milliárd ember olyan vizet iszik, amely szennyezett és ártalmas az egészségre ami kulcsfontosságú az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság szempontjából. Takarékoskodnunk kell a vízzel, mert így hozzájárulhatunk a szegénység elleni küzdelemhez is. Emlékeznünk kell arra is, hogy a köztisztasághoz és az ivóvízhez való hozzáférés egy alapvető emberi jog, amit számos nyilatkozatban és dokumentumban elismertünk már. Be kell ismernünk, hogy a vízhez való egyszerű hozzáférés a múlté. Éppen ezért támogatnunk kell ezt az állásfoglalást, és figyelembe kell vennünk a demográfiai változás kihívásait is. Az a világ népessége ugyanis egyre növekszik. Ezen problémákat be kell ismernünk, beszélnünk kell róluk, azért, hogy a közvélemény figyelmét is felhívjuk ezekre. Arra kell törekednünk, hogy megszerezzük a világon mindenkinek a támogatását, mert csak ezzel a támogatással tudjuk elérni a kézenfogható céljainkat. Köszönöm szépen, Szani most pedig Párnyú úr egy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, ezen indítvány alkalmából engedjék meg, hogy két, szóról szó, két témáról szóljak. A kockázat, a világkezelés a világon és Európában, és egy másik kérdés, az Európai Bizottsághoz intézném ezt, hogy valóban megfelelő módon tudjunk reagálni a kis mezőgazdasági közösségek aggájára a víz, a 20. század nagy üzlete. Azért, mert lesznek olyan válaszok, amelyek majd mindenkit kielégítenek. Tudjuk, hogy milyen kockázatok vannak a kezelés, a biztonság, az élelmiszerbiztonság területén. A fórum alkalmából, ahogy említette Rivázi kollégánk, túl sokan foglalkoznak, túl sokat foglalkoznak a kereskedelmi Az elmúlt napokban Májszájban csak a üzletről volt szó. Egy kérdés. Miért nincs koherencia? A vízgazdálkodás és a vízhez kapcsolódó források, illetve a kap, a kap, kap között. Mert a kap reformja ugye nagyon fontos, ezzel a víz gazdálkodása kapcsolatban szerbo kollégánk is említette. Adjon nekünk választ, sajnos veszakítják a hozzászólót. Köszönöm szépen, Pányó kolléga, most pedig egy percre Gőrenc kolléga a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos ez a téma, és nagyon fontos a fejlesztési dimenzió is. Nagyon fontos tehát az Európai Parlament Deve Bizottságának feladata az ö, indítvány előkészítésében, ami az ENSZ millenniumi céljait illeti, nem szabad ö, szennyezni, nem szabad ö, pocsékolni a vizet, a forrásokat. Nagyon fontos minden politikai területen a stratégia. Minden európai partnerünk együtt kell működni a fejlődő országokkal. Azt gondolom, hogy ez egy olyan közjú, amely az emberiség számára nélkülözhetetlen, nem szabad egyszerű termékként kezelni a vizet. Nagyon fontos különböző védzáradékok bevezetése. Nem gondolom, hogy az ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúrák, a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó struktúrák, mint az, ami a magán szektorból származik, valóban figyelembe veszi ezeket az elveket. Nagyon fontos, az egyéni érdekek ne kerekedjenek a közérdekek felé, fölé. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Ferreira kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2010. júliusában egy hosszú küzdelem után az ENSZ közgyűlés elfogadott egy határozatot, amelyben elismeri az a tiszta ivóvízhez és a szennyvíz tisztításhoz való jogot, mint alapvető emberi jogot, amely az emberi jogok között kiemelkedő. A határozat arra szólítja fel az államokat és a nemzetközi szervezeteket, hogy biztosítsák a forrásokat ahhoz, hogy olcsó és hozzáférhető legyen az tiszta ivóvíz mindenki számára. Nem volt könnyű elfogadni ezt a szöveget, és nem véletlen az sem, hogy bizonyos országok kezdetben megvétózták ezt, majd végül tartózkodtak a zárószavazáson. Az ENSZ szövege ugyanis egyértelmű és határozott, amikor azt, amikor, annak ellenére, hogy egyesek részleges megközelítést akarnak az vízhez való jog biztosítása egyértelműen szembe helyezkedik a, multik, a vízzel kereskedő multik érdekeivel. Biztosítani kell azt, hogy ez a közjó közkézben maradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen Ferreira kollega, most pedig eh, Gutiérrez Cortines asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy probléma, amely aggaszt, méghozzá az, hogy nem megújuló forrás szám, sokak számára a víz. Ugyanakkor ez nem feltétlenül van így. A víz ugyanis visszatér a földbe. A probléma csak az, hogy nem ugyanoda tér vissza, ahonnan származott. Tehát a víz például a földközi tengerben elpárolog, és ez az a víz, amely Prága vagy Ausztria felett eső formájában megjelenik. Hangsúlyozni kell a bizottság előtt a megállapodások szükségességét. Úgy gondolom, hogy az az elképzelés, hogy egy folyót egységes módon kell kezelni, ez nem feltétlenül van így. Nemzetközi szinten a határon átnyúló kapcsolatokat kell erősíteni. Szerintem ez kulcsfontosság. Ott van például Törökország, amely ország ezt nem kívánja a vízütött területek ellenőrzése is határozottabb kell, hogy legyen. Vannak erre különböző lehetőségek. A korrupció nagy része a víz titkos, illetve tiltott kitermelésével kapcsolatos új technológiákra van szükség, és úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság, valamint a víz közti kapcsolatot felül kell vizsgálnunk, ugyanis nem lehetséges az, hogy vannak nagyon vízigényes termékek, és olyanok, amelyek ezt nem igénylik Hazámban és térségemben fizetünk a vízért, de figyelembe kell venni, hogy a kukorica vagy a fejes saláta például vízigényes termékek és ezt az árakban is tükrözni kellene. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amilyen érdemes elgondolkoznunk. Köszönöm szépen, Gutierrez asszony. Most pedig Strela asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr nélkülözhetetlen megvitatnunk a víz mennyiségével és minőségével kapcsolatos kérdéseket, illetve azt, hogy az éghajlatváltozás milyen hatással van, hiszen ez a csapadékra is komoly hatással van. Hazámban például februárban az ország, területe 68, az ország területének 68%-án súlyos volt az asszály, és 32%-ában szélsőséges volt az asszály. A szárasság, illetve az asszály egyéb illetve az áradások egyéb természeti csapásokhoz képest sokkal több áldozatot követelnek, és itt nem mindig természeti okokra vezethető ez vissza, hiszen a vízgazdálkodással kapcsolatos problémák is fontosak. Az ENSZ is elismeri azt, hogy a vízgyűjtő területek gazdálkodása mennyire fontos. Európában azonban a víz körülbelül 50%-át továbbá is elpazaroljuk, azért mert nem hatékonyan kezeljük a víz egy közjó, egy vége egységes jó, amely hozzáférhető kell, hogy legyen mindenki számára megfizethető áron. Nem egy termék, amelyet, amelyet spekulálni lehet. Csökkenteni kell a fogyasztást, és fel kell lépni a pazarlással szemben. Ez egy politikai probléma is. Köszönöm szépen, Estrella asszony, most pedig egy percben Versi asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A hatodik vízfórum éppen zajlik, a fő vízpiaci szereplők ott vannak. Ez nem csak egy olyan párbeszéd foruma, hogy ezt mondja a mi indítványunk. Nagyon fontos kérdés a vízhez való jog. A víz nem olyan jó, mint a többi, ez egy természeti, olyan, mint a víz, a nap, nagyon fontos az élethez, nem csak az emberek számára, minden élőlény számára fontos. A víz senkié. A víz nem sajátítható ki senki által. Nem lehet profit forrása a vízgazdálkodás nagyon fontos, nagyon fontos eszköz ez. Ha megnézzük a pp szerepét, ezek nagyon drámai változása mennek keresztül. Nagyon fontos az, hogy a víz ára nő, a minőség azonban nem. Nagyon fontos az Európai Unió felelőssége. Nem csak a közszolgáltatások területén reagálni kell, globális megközelítés kell. Én örülök annak, hogy Franciaországban nagyon sok helyhatóság úgy dönt, hogy magához ragadja saját vizének kezelését. Köszönöm. Köszönjük szépen, Verzsi asszony. Most a spontán felszólalások következik. Nikolescu kolléga először. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Világ Vízfórum tehát a lakosság több mint 7 milliárd ember él az emberen, tehát 70%-kal eh, kellene 2050-ig növelni a vízhez való hozzájárulást. 19%-a nő az agrárágazatban a víz eh, eh, felhasználás, annak ellenére, hogy az agrárágazat amúgy is a legnagyobb víz felhasználó. Nagyon helyesen szólnak arról, hogy a technológiai fejlemény, fejlődés elősegítheti a víz gazdálkodás hatékonyságának növelését. Nagyon fontosak a felszerelések, a megfelelő berendezések. Pozitív pontokról is be lehet számolni, hogyha nagyobb szinten használják fel a úgynevezett transgenikus erő, műveket vagy berendezéseket, ezzel jobban tudnák védeni a környezetet. Köszönjük szépen, Nikolescu kolléga. Most Smolkova asszony következik. Köszönöm elnök úr a szót. Az ivóvízhez való hozzáférés sok országában a Földnek nagy problémát okoz. Máshol van bőven víz, és mégsem, vagy éppen ezért racionálisan bánnak vele és a rossz vízgazdálkodás a klímaváltozáshoz is hozzájárul. Ha az emissziókat, az ipari emissziókat tudjuk szabályozni, hogy mit eresztenek be a folyóba, akkor ezzel a talajt is védjük, mert így a talajvizet, amely az esőből származik részben, védjük. Minden évben Óriási károkat okozunk gazdasági és egészségügyi értelemben egyaránt, ha nem jók a technológiáink. Ezért fontos, hogy a bizottság technológiai intézkedéseket is elfogad, amennyiben az esővíz helyben tartását támogatja, és így a földvíz háztartását. Köszönjük szépen, Smolkova asszony. Most Miranda kolléga nő következik. Köszönöm szépen az ezer folyó országából származom, ahol költőnk Rosalia de Castro megénekelte meg költemények formájában a vizet. A vizet az utóbbi évben privatizálták, nagy infrastruktúrák, amelyek nem voltak szükségesek, ilyeneket építettek, amikor is a polgárok magas árat fizetnek a vízért, és a tárolókban levő víz felhasználása sem megfelelő. Éppen ezért egy új vízgazdálkodási kultúrára van szükség, egy paradigmaváltásra. A víz nem pusztán egy termelési tényező, hanem egy jog, egy ökoszociális jog, egy közjó, az élet, az élet érdekében. A vízzel kapcsolatos kultúra két kulcsa egyfelől arra vonatkozik, hogy meg kell védelni ennek a minőségét, a vízek minőségét, a vízgyűjtő területek minőségét, és minőségi vízforrásokra van szükség. Másfelől pedig a hatékonyság is rendkívül fontos. Kollégin Miranda, es folgt Frau Sinclair. Sinclair asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a világfórumot. Fontos, hogy a helyi önkormányzatok és tudatában legyenek annak, hogy mit tehetnek a víz minőségéért. A víz közös erőforrásunk, és emberi jog szerintem is nem szabad kizárólag profitszerzésre használni, főleg nem túlzó profitszerzésre. A tagállamoknak azon kell lenniük, hogy jó víztározó kapacitásokat építsenek, és az Egyesült Királyságban a mezőgazdák szövetsége a kapreform évében azonban fenntartásokkal van, egy kolléga már elmondta ezt, nincs erről szó a szövegben, egyik, tehát egyik kezünkkel más teszünk, mint a másik kezünkkel. Köszönjük szépen, Sinclair asszony, most Jordán kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. A víz nélkül csak néhány napig él az ember. Ilyen jelentőségű ez a kérdés, és mégsem figyelünk oda a vízre, mint legalapvetőbb életadó erőforrásunkra. Európában többnyire nem vagyunk kitéve közvetlenül vízhiánynak, de a harmadik világban, a szegény világban mindennapos a vízhiánya, és egyes fejlett társadalmakban is a, az erdőírtás, a hirtelen lakosság növekedés miatt is egyre jobban szembe kell, hogy nézzenek ezzel a problémával, amit most egyelőre szőnyeg alá söpörnek Szlovéniában, hazámban a vízgazdálkodás ö, ellenére ö, óriási szárasságokkal kellett megküzdenünk, és Richard Zéber urat támogatom abban, hogy jobban oda kell figyelni erre a problémára. Klász asszony kapja meg a végén a szót az egyre több erőszakos küzdelem a vízért, azt hiszem ez egy mennyire komoly dolog ez. 900 millió embernek nincs hozzáférése tiszta ivóvízhez, és 2,6 milliárd embernek nincs elegendő tisztító berendezése, tehát nincsen elegendő higiéniás berendezés. Na most mindenkinek felelőssége ez vezérfonala, vezérgondolata a mi vízpolitikánknak a szennyező elve fizet, illetve a gondoskodás elve. A víz, szennyezés és pazarlás elkerülendő. A technológiai transfer nagyon fontos az innováció szempontjából, a víz kezelésnél, a víz tisztításnál. Ezt mind elő kell segíteni. Világszerte a szennyvizek 90%-a nem kerül tisztításra, és bekerülnek a vízfolyás, körforgásba nagyon sokszor persze a szennyvíz tekinthető forrásnak, hiszen foszfátartalmok felhasználható, újra felhasználható. A tiszta víz, a köztisztaság, a higiénia nagyon fontos. A Mászai Világvíz Fórumnak előre kell vinni minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klassz asszony, végezetül pedig eh, Hédegár biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Három gondolat. Egy képviselő a magánosított vízszolgáltatásokra utalt. A bizottság ilyet nem kért. Az Európai Unió vízzel kapcsolatos jogalkotása független, és a magánosítással kapcsolatos döntéseket a tagállamok hozzák. Stadler úr a vízügyi keretirányelv átültetéséről beszélt, ez egy nagyon lényeges kérdés, és az állam és kormányfők is megvitatták annak a szükségességét, hogy Európa a végrehajtás terén jobban teljesítsen, és amikor a tervünk elkészül, az a terv, amelyről kezdetben szóltam, abban szerepelnek majd ötletek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a környezetvédelmi jogszabályok átültetését javítani. És végezetül Panyú úr említette, hogy nem furcsa az, hogy a víz egyre fokozottabb probléma lesz, ugyanakkor a kap keretében nem foglalkozunk vele. Indirekt módon a kettes pilléren belül kitérünk rá, de azt hiszem, hogy ez a felvetés jogos. Az Európai Parlament az érintett biztosokkal megvitatja majd ezt a kérdést. Biztosíthatom a felől, hogy Potocsnyik urat tájékoztatni fogom erről, akár csak az egyéb elhangzott kérdésekről is köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönjük szépen biztos asszony. Ezzel ezt a vitát lezárom. A B7 per 2012-es számmal egy állásfoglalási indít.